Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, ich darf Sie... Úgy látom mindenki befutott. Mindenkit üdvözlök, aki megérkezett. Kivált kép, Hökmár képviselőtársamat üdvözlöm, de mindenki mást is. Hökmár urat meg azért, mert hogy ő a jelentéstevője a témának. Üdvözlöm vendégeinket, akik majd plusz tájékozást adnak a témáról nekünk. Nem akarok hosszú beszédet tartani, hanem csak annyit mondanék, hogy a frekvencia politikával kapcsolatban az Ipari Szakbizottság fontos döntést hoz majd. 2010-ben a bizottság három intézkedést vezetett elő, az ultra gyorsaságú internet hozzáférést, meg a hézag mentes, úgymond széles sávú hozzáférést biztosítandó, tehát egy olyan csomagot, mely az új generációs hálózatok, a széles sáv, illetve a frekvenciapolitika tekintetében született meg. Ez a három anyag el, kiosztása került a kétszer utas stratégiának, és fontos része a digitális napirend, és ez előrelépés hát abban, hogy valóban megoldjuk azt a célt, hogy Európa egy kutatás innovációra támaszkodó fejlett gazdasági térség legyen. A szakbizottságban lefolytak azok az eszmecserék, amelyek a témákhoz kapcsolódnak, a városok és a vidéki területek eltérő helyzetét feltárandó, a tagállamokban fennálló különbségeket is megtárgyaltuk. Látnunk kell, hogyha a feladatot komolyan vesszük, és erőteljesebb hozzáférést akarunk biztosítani ezek a házatekhoz, akkor valamit tennünk kell. Röviden, ha Európa a versenyképességét fel akarja, akarja tartani, akkor észszerű, széles sávú célokat kell meghatároznia. A mai nap során további tájékoztatást kapunk a rövid és hosszú távú frekvencia felhasználási lehetőségekről, különféle előadásokat fogunk hallani. Mark úr és még egy kollega lesz még segítségünk abban, hogy tovább tisztázzunk egyes kérdéseket, a piac és a jövőbeli szolgáltatások elérhetőségét, árképzését, illetően a széles sávú adatforgalomra vonatkozó igények jövőbeli alakulását, illetve a társadalmi, kulturális felhasználása ezeknek a frekvenciáknak lesznek azok a témák, amelyeket majd feltárunk. Tehát, hogy a versenyképesség és ezen belül a kis kkv szerepe hogyan alakulhat, a frekvencia kiosztás hogyan tudja optimalizálni ezen feladatok elérését, azt, hogy erőteljesebb harmonizáció jön létre célok érdekében Európában. Nagyon sok téma tehát, amely az asztalon van, ezeket kell az előttünk álló időben megbeszélnünk, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, hanem a megnyitót lezárom, és Hökmark képviselőtársak adott meg a szót, hogy tovább folytassa a bevezetést. Thanks to everyone for coming here and, uh... Köszönöm mindenkinek, hogy eljött ide. <clears throat> Nagyra tartom, hogy eljöttek, de örülök az árnyék előadóknak is. Most kezdjük a vitát erről, még akkor is, hogyha a frakciókban már szóba került ez a téma. Hogy látom én a dolgokat? A jövő frekvencia politikájáról szóló vita az egyik legfontosabb annak érdekében, hogy az európai versenyképességet fokozzuk, hogy a kreativitást és az innovációt támogathassuk. Elnök úr, múlt héten csúcsot tartottak Washingtonban. A két legnagyobb gazdaság találkozója, az amerikai és a kínai gazdaság találkozója volt. Legalábbis így állították be. A probléma az, hogy rossz alapfeltevéseken alapult. Mert ők a világ második és harmadik legnagyobb gazdasága, az EU gazdasága az első számú a világon. Néhányan ezt elfelejtik, vagy lemondanak róla. Néha úgy érzem, hogy csak a harmadik vagy negyedik helyre pályázunk a jövőben. Pedig célunk az kellene, hogy legyen, hogy mi legyünk a legjobbak a világon. Tegyünk meg mindent annak érdekében, ami a legjobb Európának. A frekvencia politika reform lehetőségeket rejt magában, és új lehetőségeket teremt Európában. Egy dologra hagy hívjam fel a figyelmet. Amerika, Kína, mint a legnagyobb gazdaságok. Miért felejtjük el mellette az Uniót? Azért, mert nekik nagyobbak a piacaik, nekünk széttagozódott a piacunk. Ezért látjuk magunkat a harmadik helyen, és őket az első helyen. A telekompiac lehetőség. Egy, dig- egy digitális belső piacra és egy egységes belső piacra a digitalizáció segítségével. Hogy mondjak néhány nevet? Google vagy Yahoo vagy akármit mondhatnék, azt látjuk, hogy általában az USA-ból jönnek az európai társak sohasem érik el a hasonló méretet és ismertséget, mert nincs hozzáférésük az EU-s piacokhoz. Hátrányos helyzetben vannak. Szerintem ugyanezt fogjuk látni a kínai és az indiai üzleti élettel szemben. Tehát a feladatunk az, hogy legyünk vezetők, és emlékeztessük magunkat, hogy a mobil internetet illetően és a telekom szolgáltatásokat a 90-es években, amikor egységesítettük a mobil rendszereinket, a szolgáltatókat fejlesztettük, és az eszközöket, akkor vezető szerepet vállaltunk. Nem csak arról volt szó, hogy új telekom iparág jött létre, hanem annak az eredménye is volt, hogy az európai üzleti élet sikeresebb volt. Az internet, széles sávú hozzáférés, tévé, mind-mind hozzájárult a jövő versenyképességehez, amikor a frekvencia politikáról esik szó. Nem csak az a kérdés, hogy az európai szolgáltatók hogyan boldogulhatnak, hanem arról is, hogy az európai üzlet kultúra, szolgáltatás, cégek, vállalkozók, akármi és akárki a lehető legjobb lehetőségeket kapja. Szerintem nagy felelősség terhel minket. Nevezetesen a frekvenciákat fel kell szabadítanunk ahhoz, hogy vezetők lehessünk. Nem annyira, hogy harmadikok legyünk, hanem hogy elsők lehessünk. Innováció és az új iparágak támogatása. Ehhez meg kell birkoznunk ezzel. Most van itt ennek az ideje. Ha nem élünk ezzel a lehetőséggel, később nem kapjuk meg ezt. Akkor teljesen másképpen alakul a telekomiparánk Európában. Sokat beszéltek a műsorszórás és az új kereskedelmi applikációk közötti különbségről. Szerintem nem ez a lényeg. Először is. Hogyan biztosíthatjuk hogy a műsorszórás élhessen a széles sáv által kínált lehetőségekkel. És ugyanakkor ne kerüljön háttérbe a hagyományos műsorszórás. Ugyan olyan műsorszórásra van szükségünk, mint régebben. Ehhez a frekvenciának szabadnak kell lennie, és ha ezt megvalósítjuk, akkor sokat tehetünk. Elnök úr, ha megnézem a számadatokat, a mobil adat átvitelről, csillagászati számokról beszélünk, Néha ezt elfelejtjük, de szerintem erről ma még sokat beszélünk. Mostantól kezdve 2014-ig becslések szerint 30-szorosára nőtt majd a mobil adatátvitel. Azok a tagállamok, ahol már a frekvencia lefedettség még magasabb, ők még nagyobb volumen tudnak felmutatni. Rugalmasak akarunk lenni, de ugyanakkor vezető szerepet akarunk Európának. Igazi belső piacot akarunk. Hogy hozzájárulhassunk a telekommunikációs struktúrákhoz. Azt hiszem, hogy ugyanakkor a hagyományos műsorszórókat is védenünk kell. De megint csak Európa kell, hogy legyen a fő cél. Lehet, hogy ez kicsit provokatív, de szerintem egyértelmű, legyen Európa legjobb. Köszönöm szépen. Ganz herzlichen Dank für diese Einführung. Ähm, und ich würde... Köszönöm. Akkor három urat, hölgyet köszönthetünk az első körben. Mindenkinek 10 perce van az előadására. Először a Vodafone igazgatójának, Richard Fizinek adnám a szót. Önél szót tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a ma délutáni meghallgatásra. Rövidre fogom a bevezetőmet, mert ahogyan mert igazából már úr nagy részben lefette azt, amit én is el akartam mondani, tehát egyetértek az elhangzottakkal. Véleményem szerint a spektrum kezelése, illetve irányítása rendkívül fontos, és önök, mint politikai döntéshozók, ezt nagy mértékben befolyásolhatják. Nagyon egyszerű oka van ennek. A wifi ágazat, tehát a mobil szolgáltatók, a műsorszórók, illetve mások, akik ezt a ritka erőforrást használják, gazdasági, illetve szociális tevékenységeket tesznek lehetővé Európában. és az, hogy mit tudunk véghez vinni a wifi, technológiája, de wifi technológia segítségével, csak növekedni fog a jövőben. Ugyanakkor a spektrum rendelkezésre álló mennyisége, amelyel támogathatjuk az egyre növekvő kínálma, kínálatot, illetve kérelmeket, pontosan ugyanannyi marad, mint eddig. Tehát ugyan annyi ö, spektrummal támogathatjuk ezeket a tevékenységeket, mint amennyivel az Egyesült Államok, illetve Kína rendelkezik. Nincsen tehát kompetitív előny a világ egyik része, illetve másik része között, már ami a spektrum mennyiségét, rendelkezésre álló mennyiségét illeti. A kompetitív előny abból származik, hogy hogyan maximalizáljuk ennek kihasználtságát, illetve gazdasági és szociális előnyeit – amelyeket ugyanebből a végleges spektrumból érhetünk el. Mennyire jól és mennyire intelligensen irányítjuk, kezeljük ezt a erőforrást. Ez fogja meghatározni, hogy vagyunk-e annyira versenyképesek, mint az amerikaiak vagy a kínaiak. Történelmileg azt mondhatjuk, hogy a spektrum politikát nem sikerült jól irányítani Európában. Nagyon sokan önök közül emlékeznek arra, hogy egy évtizeddel ezelőtt 3G-s aukciókra került sor, amely megbénította, vagy majdnem megbénította a mobil ágazatot. Nagyon súlyos feszültségeket hagyott mögött, maga mögött a különböző intézmények döntés hozói között, illetve a különböző ágazati csoportok között is. Ezek a feszültségek nem, oldódak, nem oldódtak meg, és semmilyen megoldást nem találtunk rájuk hosszú időn keresztül. Ennek ellenére növekedett a wifi ágazat, és nem abból kifolyólag, ahogyan a spektrumpolitikát kezeltük a múltban. Néha alulbecsüljük azt, hogy milyen vívmányokat sikerült elérni, milyen fejlődést. Mégis azt mondhatjuk, hogy fontos lépéseket tettünk a helyzet korrigálására az elmúlt években. Az RSPP, valamint az előző vita a Telekom csomag módosító javaslatai mind rendkívül fontos lépések voltak ebbe az irányba. Ezek azonban csak útjára indították a munkát, és még mindig nagyon sok a feladat, amely előttünk áll. Röviden két területre szeretnék kitérni, ahol véleményem szerint a legjobb, legnagyobb előrelépés történt, aztán pedig kitérnék azokra a területekre, ahol még fejlődésre van szükség. A digitális osztalék tekintetében az RSPP célkitűzések 2013-ra rendkívül fontos mérföldkövet jelentenek. 2008-ban született meg az első jelentés, amelyet a mobil szolgáltatókról készítettünk, és itt azt mondtuk, hogy a digitális osztalék felszabadítása kb. 60 és 160 milliárd euró közötti gazdasági értéket képvisel Európa számára és hogyha megtartjuk a 2013-as célkitűzéseket, akkor 5 év telik majd azt, hogy mindezt a javaslatot a gyakorlatban megvalósítsuk. Ez pedig spektrumpolitikai szempontból nem hosszú idő, de még így is három-négy évvel elmaradunk az Egyesült Államok mögött. Tehát, amint az előzetes félelmeket legyőzzük, a kezdeti félelmeket, illetve a különböző pártok retorikáin is túljutunk, azt hiszem, hogy bebizonyosodott, hogy kevésbé fájdalmas az, hogy ambiciózus célkitűzéseket határozunk meg, mint ahogy azt gondoltuk. Nem szabad tehát félnünk a változtatástól a jövőben sem. Nem kell annyira félnünk, mint ahogy azt a múltban tettük. Sok változtatásra van szükség, nem csak a spektrum, hanem más területen is, hogyha továbbra is globális szinten versenyképesek kívánunk maradni. A határozott lépések nagy előnyt hoztak a digitális osztalék tekintetében, hiszen Németországban sikeresen aukcióra került a digitális osztalék, és már a vidéki területeken kiterjeszti Németország a 4G hálózatot, mintegy 1500 telephelyet hoz létre március végéig a 4G technológiával. Mintegy 40 szolgálatot ö, tudnak lef lefedni. Németország és ö, Finnország úttörői a 4G technológiának Európában, de ahogyan Hockmark úr is elmondta, Látnunk kell, hogy a közös fellépés, a kollektív fellépés milyen erőnyökkel jár Európában. Ez pedig azt jelenti, hogy meg kell tartanunk a 2013-as célkitűzéseket, és nem szabad ö, saját magunk elé szaladni akkor, amikor más ö, spektrum opciókról beszélünk. Először is meg kell erősíteni, konszolidálni kell az eddig megtett lépéseket ezen a területen. A második terület, ahol előrelépés történt, az az, hogy a mobil ágazatot hogyan használja ki, hogyan használja ki a mobil ágazat a spektrumokat. A GSM irányelv, amely kapcsán a parlament nagyon fontos szerepet játszott, ezt segítette elő. 2010-ben a régi GSM frekvenciákat, illetve a meglévő hálózati egységeket használtuk arra, hogy 3G szélesávú szolgáltatást nyújtsunk a román lakosság 90%-ának, és ez az az ország, ahol a második legalacsonyabb szintű a széles sáv kiterjedtsége Európában. Ez pedig azt jelenti, hogy a vidéki területen a románok nagy százaléka kihasználhatja ezt a technológiát havi 5 euróért. Ugyanez érvényes Olaszországra, Franciaországra, illetve Nagy-Britanniában. A 3G frekvenciát újra használtuk Olaszországban is, és így mintegy ezer vidéki közösséget sikerült lefedni ebben az országban, olyan közösségeket, akik eddig nem jutottak hozzá a szélesávú szolgáltatáshoz. Az Egyesült Királyságban is kívánjuk bővíteni a 3G technológiát az ország 90%-ára 2013-ig, itt is a GSM frekvenciákat kívánjuk felhasználni. Tehát nagyon sok pozitívumról számolhatunk be, valós eredményekről, amelyek konkrét előnyökkel járnak az európai állampolgárok számára. Két olyan terület van, ahol elmaradást látunk. Az első meg kell győződnünk arról, hogy a spektrumot a lehető legjobban ki tudjuk használni, különösen az állami hatóságok kezében levő spektrumról, illetve a közféra rendelkezésre bocsátott spektrumról van szó. Vannak olyan spektrumok, amelyeket nem használnak ki, és ezt a magánszférában jobban fel lehetne használni. Itt eh, következetesen kell fellépnünk. És végül, illetve másodszorban, oda kell figyelni arra, hogy megfelelően kezeljük a dolgokat. Például a versenyhelyzet értékelése gondolok, ami az RSPP-ben benne van. Nem szabad a változást késleltetni, hiszen erre szüksége van ennek az ágazatnak, és nem szabad a bizonytalanságot növelni, hiszen ez káros hatással van a befektetőkre, ezt láttuk az Egyesült Királyságban. Tehát az értékelést ugyanolyan kritériumok alapján kell elvégezni, mint a már létező hálózatban. A spektrum nem lehet egy új szabályzási keretre kifogás. És végül, de nem utolsó sorban, a spektrum túlzott ára, legyen ez akár megújított spektrum, vagy pedig első alkalommal rendelkezésre bocsátott spektrum, tehát a túlzott ár aláshatja a vívmányokat. Természetesen a költségvetési nyomással teljesen tisztában vagyunk, a tagállamokat ezek, ez szorítja, de nem szabad egy olyan ágazatot adóztatni, amely a gazdasági fellendülésben fontos szerepet játszik, hiszen a rövidtávú előnyök hosszú távú gazdasági, hosszú távú gazdasági előnyök áldozataként érhetők csak el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a mindenféle időhúzás nélkül. Catherine Patya asszonynak adnám meg a szót, aki a BBC-nél speciális projektek és stratégiákért felelős munkatársként dolgozik. Smadja asszony, a szó. Thank you very much. Um, so, just to, uh, you know... Köszönöm. Sok mindennel egyetértek, ami elhangzott. Nyilván, hiszen a BBC közszolgálat. Pán médium vagyunk, nyitottak vagyunk. Ami fontos számunkra, az, hogy aki nekünk fizet, az mindent szeretne, és joguk is van ehhez. Nyilván széles sávon is kínáljuk a szolgáltatásainkat. Nagyon büszkék vagyunk ezekre a szolgáltatásokra, és most a digitális technológiában is nagy szerepet játszunk. Ami számunkra fontos, want to receive more services through broadband, hogy megvizsgáljuk hogy még mindig a lineáris szolgáltatások kerülnek az előtérbe, ahol az emberek otthon ülnek és tévéznek. Nagyon fontos számunkra, hogy felismerjük az összetettségét a helyzetnek. Végeztünk egy esettanulmányt, hogyan lehetünk még hatékonyabbak. sorry, to uh, what I was telling you about the BBC and the fact that... Amit a BBC-ről eddig elmondtam, láttuk, hogy a fogyasztóink sok formában fogyasztják a mi szolgáltatásunkat. nézik a tévét, használják a széles sávú szolgáltatást, mobil adatforgalmat. Nem igazán érdekli őket, hogy milyen formában, de fogyasztanak. Például a hírek. Hogyha a királyi esküvőről van szó, gondolom legtöbben, ha nincsenek Londonban éppen, a, magas, a nagy felbontású tévén nézik majd. Hogyha ha éppen valahol útközben vannak, a smartphone-jukat használják. Szokás szerint tízkor van a fő híridő, de ezt az interneten később meg lehet nézni. Hogyha van egy történelmi dokumentumfilm, akkor nézik meg, amikor éppen ébre vannak éjszaka, és széles sávon ez elérhető. De ha éppen utaznak valahová, az is lehet, hogy ők akarnak nekünk küldeni azonnal valamit arról, ami velük történt. Tehát így kölcsönös kapcsolatban vagyunk. We do recognize this and we are... Mi ennek tudatában vagyunk, és a lehető leggyorsabban akarunk menni. Továbbra is akarunk számukra közvetíteni. Ma az Egyesült Királyságban a digitális tévé a fő platform. Egy olyan platform, amin keresztül nagyon sok szolgáltatást kapnak az emberek. Nagyon sokan arra használják a televíziót, hogy legyen egy másik tévéjük is otthon. Most a háztartások egy negyedében egy digitális switchovert hajtunk végre, kb. 2012 13-ra sikerül ezt majd befejeznünk. Eddig ez egyszerű volt, jól ment, mert előkészítettük. A digitális technológia egyre inkább hatékony. És az a célunk, hogy az új technológiák nagyon frekvencia hatékonyak legyenek, ha jól számoljunk, a t 2 használatával 67%-os pluszkapacitást érhetünk el. Az MPEG 4-es pedig 50%-os plusz kapacitást biztosít. Tehát mindig lehet javítani a spektrum hatékonyságot. Ez azonban azt jelenti, hogy nem sokára minden frekvencia felszabadul, ami a hagyományos műsorszórásra szükséges. Mert talán a digitális szolgáltatás, az jó a regionális szolgáltatásokra is, sokkal könnyebben elérhető, mint a műhold, mindenki számára jó, aki nem tud tetőantennát felszerelni. Minden univerzális szolgáltatásra megfelelő, ami a versenyképességet illeti. A digitális földi tévézés gateway mentes ez nagyon fontos, mert nem minden platformról mondható ez el. Easing out uh, universal delivery through DTT. Tehát azonban a folyamat közben kicsit nem volt hatékony az a koordinálás, amit a jogalkotóval és a nemzetközi döntéshozókkal folytattunk. Az Egyesült Királyságban a switchover tervet meg kellett változtatnunk. Fel akartuk szabadítani a 63-as 68-as UHF csatornákat, aztán azt mondták nekünk, hogy a 61-62-t is fel kell szabadítanunk. Megtettük. Tudjuk, hogy mibe kerül ez. És erre szeretnék kitérni. Az Egyesült Királyságban két csatornát kellett DTT mentessé tennünk, ezen kívül a rádiomikrofonok által elfoglalt frekvenciákat is fel kellett szabadítanunk, pedig majdnem mindenki használ ilyeneket. Tehát az Ofcom úgy becsülte, hogy körülbelül 100-220 millió fontba kerül ez, vagy esetleg még plusz 30 millió hozzájöhet ehhez, hogyha a rádió mikrofonokat is beleszámítjuk. Tehát ez időbe telik, nagyon nagy feladat. Nem hiszem, hogy 2013-ra befejezhetjük, sőt, szerintem lehetetlen. Talán 2000 15 közepére. És akkor az helyesnek bizonyul. Tehát, ha a 800 MHz nehéz volt kitisztítás szempontjából, felszabadítás szempontjából, mert tulajdonképpen itt egy transferről van inkább szó, akkor mi a helyzet a 700 mhz -en? Ez azt kívánná, hogy az európai és a brit digitális tévéhálózatot megreformáljuk. Mit jelentene ez? A populáció kb. egy negyede elveszítheti a földi fogott szolgáltatásokat, és a háztartások kb. 30%-ával le kellene cserélni a tető antennákat. Ez azt jelentene, hogy a fogyasztók számára nagyok lennének a kül- költségek. Tehát ez egy költséges folyamat. Nem azt mondom, hogy nem tudjuk megtenni, csak időbe telik. Nagyon összetett folyamat. Nagyon sok kommunikációra van szükség, a fogyasztók támogatására, és figyelembe kell vennünk a jövőben a hatékonyságra gyakorolt esetleges negatív hatásokat. Mi értjük, a probléma nem az, kevesebb vagy több frekvenciát kap a műsorszórás. A probléma az, mikor, ha egyáltalán, válthatunk más hordozó mechanizmusokra, vagy széles sávra. Tehát ennek a kockázata és költsége egyértelmű. De -e a haszna. Azt szeretnénk, hogy tanulmányt készítsünk. Mire van szüksége az új szolgálatoknak a következő két évtizedben? A felhasználók milyen frekvenciákat fognak használni? Mire használják? UHF-et? Vagy magasabb gigahertzes frekvenciákat? Uh, Nem vagyok benne biztos, hogy ezek lennének a legjobb megoldások. Tehát mindenkinek minden szolgáltatást meg kell vizsgálnia, amire 10-20 év múlva lesz szüksége a fogyasztóknak. Hogy elég frekvenciánk legyen ezek ellátására, vagy új módokat kell találnunk. Tehát, hogyha bizonyíték alapú politikát akarunk, akkor költségelemzésre van szükségünk. Figyelembe kell venni a leírási költségeket, a 800 MHz-re azt gondoljuk, hogy az Egyesült Királyságban körülbelül kettő, kettő és fél milliárd fontba kerül majd, hogyha most fel akarjuk szabadítani a 800 MHz-es frekvenciát. Ha teljes mértékben, az kb. 2-3 milliárd font lenne. De költséghatékonyság szempontjából nem állunk jól. De a switchover költségeit, ha tovább várunk, és kigondoljuk stratégiailag, mi lenne a jövőben, akkor jó megtakarítással és értékkel tudnánk elérni. Az érték itt nem csak gazdasági, hanem társadalmi is. Ezt figyelembe kell vennünk. Vannak kulturális hasznai is, társadalmi haszna is. Senki sem állítja az ellenkezőjét. Tehát el kellene ismernünk, hogy igen, az állampolgároknak szüksége van a közvetítésekre. És nagyon fontos a következő 10-15 évben a digitális földi műsorszórás. Hogy felszabadítsuk a frekvenciákat, ezt célkitűzésekhez kell igazítanunk. Költséges lesz, de szerintünk bárki fel tudja szabadítani a 800 MHz-es frekvenciát. Nem 2013-ra, legalábbis nem az Egyesült Királyságban, de 2015-re. Ennél nem kell tovább mennünk. Csak bele kell gondolnunk. Talán majd a 700 MHz frekvencia transferje lesz a következő lépés. A magasabb frekvenciákat is figyelembe kell vennünk, hogy mi történik majd velük. Az 1 gigahertz felettieket még nagyon sok mindenre ki lehet használni. Ezek nagyobb kapacitású adatfolyamokra alkalmasabbak is. Tehát a valós szükségleteket kell megvizsgálni. Semmi sem lehetetlen, de mindennek van ára. Végül az árat illetően. azok fedezzék, akik hasznot húznak majd a végeredményből. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságban például, ahol a kormány fizet a műsorszóroknak, és kiegészíti a költségeiket, ha hozzáadott érték teremtődik néhány szolgáltatásban, az nem jelenti azt, hogy a most a frekvenciát használó szolgáltatások értéktelenek. Ha az értékük megmagyarázza azt, hogy megéri számukra felszabadítani a frekvenciát, akkor tegyük ezt de ez a következő 20 év kihívása. Köszönöm. Köszönöm szépen. Simon Forge a következő előadónk, de CF Associated munkatársa, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak. Nagy öröm, és nagy megtiszteltetés, hogy előadhatok itt önök előtt. Érdekes feladatom van, mert hogy 10 perc alatt meg kell győzzem önöket a rádióspektrum alkalmazásának előnyéről. Az elmúlt 120 év, 120 évvel ezelőtt egy bizonyos Hertz úr találta ki ezeket a hullámokat, illetve fedezte fel őket. Azóta haladt a dolog egy kicsit, fejlődött, ám az alapkoncepció változatlan. Sokkal rugalmasabban tudjuk kezelni most már a frekvenciákat, méghozzá a számítógépes háttér miatt ami a rendelkezésre áll. Ez egy jelentős változás, tehát hertz ideje óta. A továbbiakban nézzük meg, hogy a jövő spektrum felhasználásnak mit lesznek a meghatározó, és aztán tegyünk fel néhány kérdést arról, hogyan lehet ma felosztani a spektrumokat, a frekvenciákat, milyen módszertana van ennek. Végül pedig gyorsan megnézzük, hogy a frekvencia felosztásnak milyen új módszertana van, és mit is jelent gazdasági szempontból mindez Európa számára? Igyekszünk megragadni azokat az előnyöket, tehát melyet nem csak az, maga az ágazat, hanem a társadalom egésze, azon belül a KKV-k, meg a nagyvállalatok is vonhatnak ebből. Működni fog ez. Ez a diagram újra és újra szerepelt hat év, az elmúlt hat évben. Kicsit alábecsültem néhány évvel ezelőtt a mobil felhasználás növekedését. Elképesztő ez a növekedés, a mobil ágazat növekedése a távközlésen belül egyre több frekvenciára tart igényt, gyorsabban terjed, mint, mint vártuk, és ez a globális görbe. Látunk kell, hogy az Európai Unión kívüli fejlemények is csak, nem, csak úgy épp olyan fontosak, mint ami nálunk történik. A szolgáltatások meg a termékek terén is elképesztő a növekedés. Ha elgondolkozunk egy kicsit a keresleti oldal részleteiről, ez a hatalmas növekedés, a jövedelem növekedésből adódik, a, a a mobil terjedése új, fe, új felhasználókat jelent, új kapacitások, új szolgáltatások, a mobil szélessávú elérhetőség. Egy új ipari modell állt fel az internet szolgáltatások és tartalmak kiszolgálására, ugyanakkor a kínálati oldalon nyilvánvalóak a, a modellek, mégis a kínálati oldal a kakuk tojás, hát a, az internet szolgáltatók, a, a szórakoztató elektronikai, számítástechnikai ágazat követelik a frek frekvenciákat, ők akarják felhasználni ezeket. Ez teljesen más modell, mint régebben volt, amikor az volt csak a kötés, hogy egy, egy rádió működési szolgáltatás vagy termék állt rendelkezésre, ezt akartuk eladni régen az ügyfeleinknek, és nem korlátozta ezt a frekvencia engedély. A híres Cisco görbén látszik, a 37 szeres növekedés, a mobil adatnövekedés, forgalom növekedésében 2014-ig, tehát elképesztő a görbén is látható ez az adatforgalom növekedés Nyugat-Európában. Úgy tűnik tehát, hogy a frekvencia kiosztása hatalmas nyomás nehezedik Ám ha megnézzük az elemzéseket a városi meg a vidéki területeken, megnézzük az Egyesült Államok helyzetét, látod, hogy a frekvencia felhasználása nap egyes szakaszaiban ugye a kék sávra esik, tehát alacsony felhasználása van a frekvenciáknak a nap ezen szakaszaiban, ami lehet, hogy, tehát már lehet, hogy kiadtak egy engedélyt a frekvenciára, ám nem mindig élnek a felhasználók ezzel a nap bizonyos szakaszaiban. Lehet, hogy új módon lehetne használni a, a frekvenciákat, mert nem él vele a, a licensz birtokos. És új termékeket vethet ez fel, a közpolitikák szempontjából is fontos lehet ezt tudni, ezért tartom ma az előadásomat. Alapvetően mielőtt el, mióta elkezdtük szabályozni a frekvencia kiosztást, az első világháború előtt indult ez aztán egyre inkább terjedt a, az engedélyes gyakorlata, három frekvencia gazdálkodási modell működik. Van a, a szabályozó modell, ahol a parancsoló ellenőrző modell, ahol a, a kormány tudja, mit kell tenni, és a, a katona felhasználást kapja a legfőbb elényt. Aztán van a szépségverseny jellegű, illetve amikor a ami azt jelenti, hogy a kormány a barátainak adja ki a frekvenciákat. Ez az első állami modell. Aztán az érték maximalizáló modell, amikor aukciók, aztán másodlagos aukciók révén a piac szabályozására bízzák a frekvenciák felosztását. Itt sokkal nagyobb a rugalmasság, ám ha valaki már volt nagy mobil szolgáltatói vállalat igazgató tanácsában, akkor látjuk, hogy a frekvenciát nem azért veszik általában, hogy ott szolgáltatásokat nyújtsanak, bár az is megtörténik, hanem azért is, hogy kizárjanak más versenytársakat. Ez így az üzleti életnek az a valósága a mobil ágazatban, tehát a frekvenciát csak azért veszik, hogy onnan kiszorítsanak versenytársakat, nem azért, hogy ők használják. Ha pedig ezzel szemben egy új nézeten, a harmadik igaz, frekvencia gazdálkodási modellen gondolkozunk el, Ugye a legtöbben mi továbbra is a két előző modellben mozognak, ám a, a köz, közvagyonnak tekintett frekvencia gazdálkodás, a wifi, a bluetooth felhasználás tekintetében a mobil fizetések, szolgáltatás kifizetések gyakorlata szerint, hogy, hogy a spektrumok, a frekvenciák kutatói felhasználásának rugalmas modellje. Tehát egy sor olyan rugalmas megoldást látható itt, amely megnyitja a frekvenci, a sok nagyon tehát sok szolgáltató például a három, harmadik generációs hálózatát wifi ö, kapcsolat révén adatforgalom előtt nyitja meg. Nagyon sok módja van a frekvencia megosztásának és a rugalmasság bevezetésének. A jelet például el lehet rejteni alacsony zajszinten, megvan a matematikai modellje ennek a jel elrejtésnek, hát egy televíziós jelet ugye lehet rejteni, nem is észlelik sokan. Vagy az interferenciát lehet csökkenteni vagy lehet, hogy egy bizonyos szintű interferenciát elfogad a rendszer, tud kezelni. Egy sorokos megoldás van arra nézve, hogy hogyan lehet hatékonyabban kiérteni a frekvenciákat. Új tudományos publikációk ez, a nagy számban születnek, hatalmas tudományos érdeklődés fordul e téma felé, összekapcsolva a frekvencia felhasználás a számítástechnikai háttér kínált előnyökkel a, a szoftver által meghatározott rádió, az SDR egy ilyen jó példa, de és lehetne sorolni a példákat. Ezek azok a megoldások, amelyekre vonatkozóan a legkifinomultabb kutatás koncentrál a távközlésben, és hatalmas lehetőséget rejt ez Európa számára, a kkv számára és a nagyvállalatok számára is, hogy kreatív módon törjenek be ebbe az új iparágba, elsőként kínálva ezeket a technológiákat. Ugyanakkor az a gondolat is érvényesül, hogy a televíziós sugárzás, emlékszünk a 94-es Negroponti Switch példára, több tagállam akkor Európában televíziós sugárzást hatalmas mértékben alkalmazott. Catherine is beszélt az imént arról, hogy mennyire hatékonyabbá lehet tenni a sugárzást, és milyen más módokon lehet széles sávon nagyon sok embert elérni a televíziós tartalmakkal. Az én gyerekeim nem néznek tévét már, hanem a mekintos son nézik számítógépen a televíziós adásokat, vagy lehívnak videófilmeket. A jövő által felvázott irányok tehát azt mutatják, hogy a fő cél az kell legyen, hogy gyakorlati alternatívákat vezessünk be a frekvencia felhasználással szemben, hogy a jelz interferencia problémáit elkerüljük, és minden felhasználó érdekét szolgáljuk. Ha megnézzük a frekvenciát, és elnézést, hogy tanácsal élek, hogyha hatalmas teret adunk, nagy teret adunk a wifi jellegű, szélesávú szolgáltatásoknak, akár közműsorok, köztelevízió vagy közérdekű szolgáltatások nyújtására, alacsony ö, ö, költségű, jó penetrációjú, akár 600 MHz-es hullámosszon a, az épületekbe is be, penetrációt mutat a a, a, a frekvencia, mert a sugárzás, ezt ugye a szakemberek tudják. Tehát, hogyha a frekvenciát jobban fel akarjuk osztani, a frekvencia sávokat Európában, és wifi jellegű sávokat szeretnénk elérhetővé tenni, akkor a 600 MHz-es sáv lenne nagyon érdekes. Ezt csak úgy megjegyzem. Kicsit provokatív, amit most vagyok mondandó. Az Európa, egy európai kormány által néhány egy idő, egy éve felvázolt spektrum vagy frekvencia könyv, forgatókönyv elemeit látjuk itt görbéit. Talán kicsit eltúlzott, amit ábrázol, az a engedélyezés alól kivont közérdekű felhasználást, talán a következő 15 évben sokkal több frekvencián lesz majd elérhető. Mondhatják azt, persze hogy a, a piac által, aukciók és másodlagos kereskedelem által forgalmazott, kiadott frekvenciák csökkentésének mértéke talán túl optimista ezen a görbén, ám az Ofcom websájtok alapján megnézzük 2000 óta mi történt, akkor 95%-a a frekvenciáknak az államilag ellenőrzött és kiadott sávba esett, most arra 2010-re 22%-ra csökkent ez, és a piaci mechanizmusok kezelik, vagy adják ki 71%-át ezeknek. Az engedély alá nem eső ö, szelet érdekes. Ez 6,9%-ra nőtt, 4,3-ról. A nagy kérdés az, hogy ez feljebb mehet-e még sokkal. És azok a telekommunikációs adatok, amelyek az előző ábrán szerepeltek, 30%-on. Ezek lehet, hogy nem akkor a Manderley vagy overlay kifejezéssel összezavarni őket, de mondjuk kiadhatóak lesznek-e, vagy overlap, tehát átfedésbe kerülhetnek más felhasználásokkal. Ez hatalmas innovációs potenciált jelent Európa számára új munkahelyeket, a szellemi tőke további kiépülését és a a, a fő szaksajtót olvasgatom, akár európai, akár ázsiai sajtótermékeket, láthatjuk, hogy új technológia, új mély technológia van kiépülőben, amelynek piacra jutása nem lesz lehetséges, csak nem tudunk nagyon gyorsan szellemi kapacitást belefektetni lehet felgyorsítani a kiegyensúlyozott gazdaságot, nem csak pénzügyekre támaszkodva, nem csak a mechanikus gyártásra állna az európai gazdaság, hanem sokkal erősebben az elektronikai cikkek gyártására és a számítástechnikai háttér megteremtésére. Ez pedig is sokkal kiegyensúlyozott gazdasági fejlődést tenni lehetővé Európa számára. Köszönöm. Das waren jetzt sehr unterschiedliche... Nagyon szépen köszönjük nagyon sok információt kaptunk, eltérő előadásokat hallottunk. Most a kollégák föltetik a kérdéseiket. Talán ön először. Igen. Mindhármójukhoz. What should we do instead? Ha nem azt tesszük, amit önök tanácsolnak, akkor mit tegyünk? Tehát, ha felszabadítjuk a frekvenciánkat, és emelkedik a mobil adatforgalom, méghozzá drasztikusan, és megfelelünk az elvárásoknak, hogyan? Hogyan tehetjük ezt meg? Persze hallottuk az előző előadásból, hogy milyen megoldásokat találhatnánk, de de a drámai változás az, hogy mindenféle adatforgalomban nagy változást látunk. A paradoxon az, hogy minél jobban emelkedik a mobilforgalom, annál jobban emelkedik a <clears throat> kábeles forgalom is. Tehát például a wifi, ha látják, hogy megugrik ebben a teremben, akkor azt is látják, hogy a szárazföldi telefonos használat is emelkedik. Tehát nem arról van szó, hogy az egyik területről át lehet vinni az adatforgalmat a másikra. Tehát kérem, tegye meg a szívességet, és oldja meg ezt a problémát. Kollégin Trautmann. Trautmann. Asszony, szó. Köszönöm szépen. A harmadik hozzászólóhoz intézem a kérdésemet, hiszen ő a spektrum megosztásáról beszélt konkrétan. Az engedélyhez nem kötött spektrumról beszélt. Azt szeretném, hogyha ezt egy kicsit kifejtené, hiszen én úgy gondolom, hogy az innovációt támogatni kell, előre kell lépni, ki kell használni a technológiát, ez pedig azt jelenti, hogy a dividens egy részét, az osztalék egy részét a kutatásra, az innovációra kell szánni, és ez minden egyes szereplőt épít. Ebből a szempontból úgy érzem, hogy mindannyiunknak felelősség terheli a vállunkat, mind az ágazat minden területén igaz ez. Mi tehát a megoldás? és hogyan lehet valamilyen aktív szerepet vállalni. Ebben hogyan lehet tájékoztatást nyújtani különböző metodológiák felhasználásával. Gondolok itt a nem engedélyhez kötött spektrumra. Hogyan lehetne tehát a technológiát megfelelően kihasználni ezen a területen? Ja, Frau Del Castillo, bitte. Del Castillo asszony a következő. Köszönöm, elnök úr. Őszintén szólva, parlamenti képviselőként, bár egy ideje foglalkozom az ágazat kérdéseivel, a, a vita műszaki vagy technikai jellege nehezen értelmezhető. Nagyon nehéz világos képet nyerni a technikai elvek alapján, holott ezek nyilvánvalóan meghatározzák az egész ágazatot, és a, a megfelelő hozzáállásnak is a, az irányadó elemei. Arra kell törekednünk, amit Forger úr mondott, hogy a gyerekei nem néznek tévét, hanem megkintosan néznek szélesebb hozzáféréssel tartalmak, műsortartalmakat. Egyre többen teszik ezt. A smartphone-ok, az okostelefonok száma is exponenciálisan növekszik majd 2014-ig. Mindezek fényében nem lehet ha felől kétségünk, hogy annak a szükségessége, hogy technikai megoldásokat nyújtsunk e, e technológiák terjedése érdekében, hogy a fogyasztók igényeit kielégítsük, feltétlenül cél lesz majd. Én mindig meghökkenve látom, hogyha más technológiák felhasználói, például a földi sugárzású digitális televíziós felhasználós alkalmazói látható, hogy ebbe az, tehát itt látod, hogy ebbe az irányba fejlődik a, a kereslet. Látnunk kell előre, hogy tehát mely irányokba fejlődnek a termékek. Tehát rugalmasságra kell törekednünk, és kicsit értetlenül fordulok a javaslatok irányába, tudnilik, az Európai Bizottság csomagjában, melyet a kapcsolatban a parlament is állást kell foglaljon, arra kell törekednünk, hogy rugalmas módon osszuk fel a frekvenciákat. Önök szerint mi van a legéletképesebb megoldása annak, hogy jövőbeli igényeknek megfeleljünk ezzel a döntéssel? Hisz világosan körvonzolódnak már a frekvencia felhasználási igények a technológiák felhasználásának fényében és a fogyasztói igények fényében. A közeljövőben a fogyasztók követelni fogják ezeket a megoldásokat. Sí, muchas gracias, presidente. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék az előttem szólóhoz csatlakozni. Beszéltek a hasznos frekvenciákról, a frekvenciák elosztásáról, arról is, hogy ennek milyen gazdasági haszna lehet. Aztán gyakran utaltak az új generációkra, a gyermekeinkre, de hát a jelenből kell kiindulnunk. Eddig senki sem említette azt a szót, hogy koordináció. Nem lenne szükség arra, hogy jobban koordinálják a tevékenységeket? A széles sávú politika talán jó lenne összehangolni a többi EU-s politikával. Elnök? Rendben. Akkor nekem még lenne két gyakorlati kérdésem, mert engem nagyon érdekelnek ezek. Gondoljunk bele, hogy milyen sokan szeretnének frekvenciát kapni. eddig milyen, mi alapján osztottuk el a frekvenciákat a tagállamokban, hogy uh, zajlik ez, hogy szabadítanak fel frekvenciákat, még mennyiről lehet tárgyalni. Második kérdés. A bbc és kolléganő beszélt a költségekről. Ha ilyen költségek keletkeznek, ha megoldanánk a költségkérdést, akkor például a BBC-nek ez elég lenne? Milyen modelljeik vannak? Kire terhelik a költségeket? Szeretnék erre választ kapni mindenkinek, megadom a szót. Talán Forge úr kezdhetné, tekintve, hogy nagyon sok technikai kérdés merült fel. Thank you very much indeed. Okay. Köszönöm. Alapvetően a kérdés arról szólt, mit tegyünk a következő lépésként a frekvencia fronton. Ahogy én látom, és már történőben is van mindez, meglepő módon, hogy a különféle frekvenciahatóságok európai vagy tagállami szinten, maga az FCC is, tehát minden szereplő érdeklődése fordul a jövő felé. Vannak, van egy munkacsoport, amely kimondta, ha hosszú távon, tehát nem rövid távon a jelenlegi frekvencia felosztást megszüntetjük, amire mindenki a döbbenettel, minden az iparági szereplő döbbenettel fordulna ezen rémülettel, ezen lehetőség felé. Ám ha ez megtörténne, mert hogy kidobnánk a frekvenciafelosztási rendszert, akkor felmerül a kérdés, hogyan tovább. 2007-ben a Deutsche Telekom a digitális dividend vizsgálatában 350 milliárd eurót számolt 2020-ra, 2007-ben. Tehát amit ajánlanánk, javasolnánk, az az, hogy ez a fajta, ez a típusú fejlődés sokkal nagyobb figyelmet, komolyabb figyelmet kapjon. Mert Európában lehetőséget kínál arra, hogy a korábban élvezett technológiai előnyeinket visszaszerezzük a távközlés, a rádiótelekommunikáció és a számítástechnika területén. Gyorsan kell tehát értékelnünk egy olyan menetrendet, mi szerint hogyan lehetne újraosztani a frekvenciákat az új technológiákra való felosztás tekintetében. Az új technológia persze nem teljesen új sütetű, általában katonai téren kerül felhasználásra először, a a CDMA technológiák például az amerikai fegyveres erők felhasználója most, a felhasználja most, de a, levédte szabadalomként. A feltaláló is valószínűleg a jövőben egyre több ilyen technológia lesz elérhető. A mi feladatunk tehát az, és, és ezért, hogyha tovább akarunk lépni, és fontos pillanat ez e tekintetben, akkor ezeket komolyabban kell ezeket a műszaki fejlesztéseket, megfelelő módon kezel, kell kezelni ezeket, figyelembe kell vennünk, ahogy Catherine is mondotta, a költséghatékonysági elemzéseket, és azt, hogy kifejezeti meg mindezt. Nos, ez emlékeztet bennünket arra az elemzésre, amit négy éve végeztünk a digitális akkor, az, hogy ez Európában milyen hasznosulást láthat. Most itt arra kell törekednünk, hogy olyan elemzést végezzünk, amely a társadalmi, gazdasági, műszaki kihatásokat is vizsgálja. Hogy milyen hasznot hoz ez. És a technikai oldalon benne van a, a, a munkahelyteremtés is, és általában a, a szellemi tőke erősödés Európában. És akkor ennek fényében kell a frekvenciagazdálkodást folytatni a jövőben. Ez azt jelenti, hogy mindent újra kell gondolnunk, új rendszert kell felállítanunk, megállapítani, hogy mondjuk x százalék lesz a földi sugárzás, vagy akár sokkal kisebb, vagy valamilyen felosztás alapján osztunk fel sávokat, de a jól rejtett technológiákat alkalmazunk a frekvencia megosztásban. Hatalmas technikai háttér és nagyon kicsi költség azok, amelyek kapcsolódnak ehhez, ha a mobiltelefonokat nézzük, akkor 90% ezekben európai csippel működik, egy kis Cambridge vállalat gyártja ezeket jó részt. Tehát lehet ez irányba is lépni, ilyen. Tehát egyszerű lehetőség ez, hogy, hogy, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. A kérdés nagyon jól jó volt, hogy élünk -e ezzel a lehetőséggel úgy, hogy a szélesebb hozzáférést egész Európának elérhetővé tesszük, a válasz igen kell legyen. És ez egy rövid távú mértfőkő még csak ezen a hosszú menetrenden. Ezért hangsúlyoztam a 600 MHz-es sáv fontosságát a nagy köz wifi hálózatok számára, inkább mint 1,2 GHz-es hullámhozt, mert itt a 600 MHz-en lehetne valamit csinálni. Tudom, hogy sok országban ez egy eleve provokatív gondolat, és folyamatosan érzékelhető Európában az a probléma, hogy nincs egységes piac. 27 tagállam oszlik a távközlési piac, és ezt feltétlenül egyesítenünk kell valamiképp. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Először a szolgáltatásokra egy megjegyzés. Sokat beszéltünk arról, hogy a fiatalok az internetet használják, a laptopokat, de hogyha van egy olyan program, amit szeretnek nagyon, akkor mégiscsak leülnek a nagy felbontású képernyő elé. De át kell tekintenünk, hogy milyen szolgáltatásokat foghatunk össze, és hogyan alkalmazhatjuk ezeket az adott frekvenciákon. A kognitív eszközöket is segítségül kell hívni, hogy a spektrumokat jobban fel tudjuk használni, a frekvenciákat, de tudjuk, és a BBC kutatói osztály sokat foglalkozik ezzel, hogy még nem állunk készen. És hogyha azt akarjuk, hogy ezek az eszközök bizonyos frekvenciákat használjanak, de ne interferáljanak, akkor nem csak kutatást kell végeznünk, hanem normákra van szükségünk, hanem akkor minden összezavarodik majd, és senki sem ért semmit. To move from a command and control approach to, uh... Tehát az nagyon fontos, hogy nem szabad egy teljes szabad piaci megközelítést alkalmazni, bár nem mondom azt, hogy rossz ez a modell, de van egy modell, ami semmiképpen sem szolgál nekünk, semmit nem, semmi jót nem tesz, ezek az árverések. Szerintem koordinálnunk kell, harmonizálnunk, és a frekvenciákat a legjobb szinten kihasználni, de ez nem fog menni árveréssel. Hogyha közös nevezőket nézzük, az megfelelő, így össze lehetne hangolni ezeket az eszközöket, de ezen már dolgoznak, talán Európa vezető lehetne ebben a kutatásban. De Fontos koordináció, harmonizáció, normák. Erre kell haladnunk. Az ellenőrzés fontos, hogyan használhatjuk a frekvenciákat az optimális értékek közvetítésére minden ügyes eszköz felhasználásával, széles sávú internettel, mobil technológiákkal. De még egyszer, szükségünk van a vonalas hagyományos szolgáltatásokra is. Például a foci meccseket nem fogják a közeljövőben háromdimenziósan nézni, ez garantálható. Fézi úr, öné a szót. A válaszom a következő. Egyszerű megnézni a híres uh, Cisco grafikonokat, és aztán pánikba esni, és azt mondani, hogy úristen, spektrum válság előtt állunk. Olyan helyzetbe kerülünk, ahol egyszerűen nincs kellő mértékű kapacitás, a keresletek nem tudunk megfelelni. Ez igaz lenne akkor, hogyha Európa semmit nem tett volna az elmúlt öt esztendőben. Azonban a spektrum politikai változásokról már beszámoltam, elmondtam, hogy öt évvel ezelőtt egy potenciális veszélyhelyzetben voltunk a spektrum politika területén. Most azonban nem szabad pánikba esni, hiszen nincs válsághelyzet, hogyha megvalósítjuk azokat az intézkedéseket és azokat a lépéseket, amelyeket már elindítottunk. Új spektrumkapacitást látunk a mobil ágazatban, ez folyamatban van. A kihívás pedig az, hogy a meghozott döntéseket átültessük a valóságba. Erről beszélt Catherine is. Beszélt arról, hogy esetek 2013-ról a határidő 2015 lesz, 15-re kerül. A következő 4-5 év kritikus fontosságú. Azonban a technológia hatékonyságának javításán túl mást is teszünk, infrastruktúrális fejlesztéseket, megváltoztatjuk a szolgáltatások módját. A Cisco grafikonok mutatják a mobil ágazat normális működési környezetét az elmúlt 20 esztendőben, és ebben nincsen semmi szokatlan, nincsen semmilyen új helyzet, Különböző lépésekre van szükség, és addig, amíg ezeket megtesszük, és számomra ez a tesztje az egésznek, 27 tagállamban, mind a 27 tagállamban azt tapasztaljuk, hogy nem kellő szintű a lépések, az intézkedések időszerű megvalósítása, és ez a jelenlegi pillanatban rendkívül fontossá vált. A döntéseket meg kell valósítani a gyakorlatban, méghozzá kellő időben. Nagyon jó kérdést hallottunk. Döntéseket hoztunk Európában. Felejtsük el a 700 MHz spektrumról szóló vitát, hosszas és élénk vitát követően oda jutottunk, hogy európai érdekeket szolgál az, hogy a 800 MHz spektrumot rendelkezésre bocsátsuk, bocsássuk más felhasználók számára is, és egyetlen egy európai ország esetében valósult ez meg eddig. Ez azt jelenti, hogy a többi tagállamnak is lépniük kell, Németország és Finnország kivételével, Lépéseket kell tennünk, meg kell valósítani azokat a döntéseket, amelyekről az elmúlt három évben vitáztunk, és amelyeket végül meg is hoztunk. Őszintén megmondom, hogy értem azt, hogy Catherine mennyire érdeklődik ez iránt, mennyire fontos az, hogy a lássuk a jövőbeli lépéseket, lépéseket a spektrum kapacitást illetően, azonban engem most inkább az érdekel, hogy a következő öt esztendőben milyen kapacitással számolhatunk. Már eddig is rengeteg időt fektettünk ebbe, és nagyon fontos, hogy amiről eddig beszéltünk, az a valóságban is megvalósuljon. És ez egy észszerű gazdasági alapot hozna létre, nem pedig plusz költségeket, ö, nagy terheket. Tehát ö, sajnálom, de azt kell, hogy mondjam, hogy az a fő kérdés, hogy a már meghozott döntésekkel mi történik, megvalósulnak-e, ez a legfontosabb kérdés, és ez az, ahova vissza kell térnünk újra és újra, és hogyha ezek megvalósulnak, akkor lehet majd vitázni a következő lépésekről. Ez a véleményem. Köszönöm. Just very shortly, one word to, to, to... Röviden. Mi történt Nagy-Britanniában? A switchover terveket azon feltételezés alapján vittük végbe, hogy nem kell felszabadítanunk a 800 mhz os frekvenciákat. De aztán az Ofcom és a kormány megelőzte az európai harmonizációt, és döntéseket hozott. Nem azt mondom, hogy nem lesz switchover, de tehetnénk ezt az eredeti tervek szerint és amit majd később kérnek, majd később megteszük, De mindent egyszerre, az új dolgokat is nem tudjuk egyszerre produkálni. Ez specifikus eset az Egyesült Királyságban, de igen, a későbbi döntéseket is alkalmazni kell. Elnök, <clears throat> köszönjük a válaszokat, köszönjük a tájékoztatást. Ezzel lezárom az első panelt. És kérném a következő panel tagjait, hogy fölfáradjanak ide, és akkor Gunnár elnökli majd a második panelt. Nagyon szépen köszönöm. you very much, So, may I ask um, the new... Akkor az új panel tagjait megkérném, hogy foglaljanak helyet. As we met already. Hello. Yes. Nice to see you again. And uh, Denise Liskop is here. Are we missing? No. Yeah, no, no. He's, he's here. here. He's here. Hello. So, thank you very much, and I think... Köszönöm. Azonnal megkezdjük. Egy olyan kérdést vetünk fel, amit már említettünk korábban is. Most kicsit részletesen kitérhetünk rá. Nevezetesen, hogy a jövőben mi fog történni. Ennek a panelnek a témája a jövő kapacitása. Rögtön megadom a szót Christopher Gaunak, a Cisco frekvenciapolitika felelősének. 10 perce van, és majd látni fogja az arcom, amikor lejár az ideje. Yes, sir. Uh... Nagyon köszönöm. Ennek a panelnek a címe a spektrum kapacitása jövőben, illetve megvizsgáljuk, hogy ez miben kapcsolódik, mennyiben kapcsolódik a, a spektrum politikához. Egy olyan táblázatot, egy olyan grafikont mutatok önöknek, amelyet mindegy harmadészben látnak már a mai napon, az én cégem hozta ezt létre, ez pedig a mobil adatforgalomról szól a következő pár esztendőben. Nos, azt hiszem, hogy ez az egyik legérdekesebb terület, ahol a kapacitás növekedést megvizsgálhatjuk, a mobil adatforgalom. Jól látható, hogy évente duplázódik ez az adatforgalom 2009 és 2014 között. Az új statisztikák a mai napon jelentek meg, elnézést kérek önöktől, hogy ezt még nem tudtam bevenni a grafikonba, de tulajdonképpen megfelelnek ennek a tendenciának, és azt láthatjuk, hogy 2014-ben nem 3,6 megabájtról fogunk beszélni, hanem ennél sokkal többről. Aztán a videó alkalmazást látjuk. Itt a smartphoneok a laptopok nagy változást hoztak. Hogyha megnézzük, az iPhone mint egy 30-szoros adatforgalmat bonyolít le, mint egy normál telefon. 1300-szor annyi forgalmat bonyolít le egy laptop, tehát látjuk, hogy exponenciálisan nő az adatforgalom, aztán még akkor a iPad-ekről nem volt szó. Nézzük a regionális felbontást, ugyanezt történik-e a világ többi táján. Hogyha megnézzük ezt a táblázatot, akkor azt látjuk, hogy az összes adatforgalom 34%-a Európában összpontosul majd 2014-re, tehát azt látjuk, hogy a legnagyobb növekedést Európában tapasztaljuk majd. Elhangzott az, hogy a legnagyobb gazdaság Európa, de hát az adatforgalom tekintetében is úttörő. Nézzük a gyorsaságot, itt van a legjobb letöltési gyorsaság, 600 kilobájt szekundumonként, másodpercenként, összevetve a 400 kilobájt per szekundumos gyorsasággal az Egyesült Államokban. Ez egy nagyon fontos tényező, azért, mert fontos, hogy megtartsuk ezt a kompetitív előnyt, ehhez azonban lépésekre van szükség, ahogyan Fízi úr is rámutatott ennek fontosságára. Nézzük, hogy mi történik. Nos, az engedélyezett spektrumra összpontosítottunk a mobil szélessávú adatforgalom tekintetében. Ha megnézzük a táblázatot, akkor látható az ütemterv, hogy meddig akarjuk rendelkezésre bocsátani ezt a spektrumot. Aztán ott van az újra felhasznált spektrum, ami 2G voice adatforgalom volt, 2,8 GHz-ről beszélünk, illetve ott van a digitális dividend, ezen túl plusz 2,1 GHz is rendelkezésre áll, de még nincs európai szintű döntés erről. Gondolom, hogy a többi felszólaló az engedélyezett spektrumról fog beszélni, én egy másik területről szeretnék szólni. A Vodafone képviselője beszélt már erről, illetve mások is szóltak egy második digitális dividendről, amely benne van politikai programjukban. A mai napon, mivel csak 10 perc áll rendelkezésemre, egy teljesen más dologról szeretnék beszélni, ez pedig nem más, mint a wifi szolgáltatás, tehát a vezeték nélküli internet. Elég technikai jellegű ez a táblázat. A bal oldalon látják, hogy hogyan alakul a wifi helyzete, wifi standard. Fontos először is megnézni a gyorsaságot. Az új standardok gyorsabb adatforgalmat biztosítanak majd, 3,2 gigabit per szekundum. Aztán a második a spektrum kapacitás, 40 MHz-ről 160 MHz csatornára térünk át, és végül az ütemterv szabályozási szempontból eljött az ideje, hogy elgondolkodjunk. A spektrumpolitikai program ennek a megfelelő helye. Eddig azonban itt nem történtek lépések, nincs benne az RSPP-ben. Miért számít mindez? miért fontos a wifi, miért van szükség ilyen sebességre, adatforgalmi sebességre. Nos, az első kérdés az offloading, és itt vissza is térnék a statisztikára. Ahogyan Fós úr is már szólt erről, a mobil forgalmat wifi-n bonyolítjuk le, amikor az ember egy adott helyen van. Hogyha megnézzük a statisztikát, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokszor egy adott helyen tartózkodunk, és a okos telefonjainkkal próbálunk adatforgalmat biztosítani, tehát vagy egy adott helyen vagyunk, vagy pedig otthon, körülbelül az idő 60%-ában. Szeretnék a Mobistárt példának említeni, hogyha a Mobistar hálózaton telefonálunk, automatikusan detektálja a rendelkezésre álló wifi hálózatot, és kapcsolódik is hozzá. Ennek az az oka, hogy azt szeretnék, hogy az adatforgalom a Wi-Fi-re kerüljön át, amikor erre lehetőség van. Tehát nagy szükség van arra, hogy a Wi-Fi kapacitását növeljük. De nem csak a mobil adatforgalom tehermentesítéséről van szó. Nézzük a szociális alkalmazási területeket. Miért van szükség a wifi videó, videóhálózatokra, amelyek ugye wifi rendszeren futnának. Itt egy kórházból vett példát szeretnék bemutatni önöknek. Példát látnak arra, hogy a magas felbontású videót hol lehet a beteggondozásban felhasználni, például automatikusan küldünk információt az orvosok telefonjára, vészjelzést, figyelmeztetést, illetve a gondozók, a közelben álló gondozóknak vészjelzéseket adunk, adhatunk, illetve videós kommunikációra is sor kerülhet. Különböző területeken használhatjuk tehát a wifi rendszert, és ezek a mobil rendszerek az egészségügy területén előrelépést jelenthetnek. Hogyha megnézzük a képzés az oktatás területét, akkor azt látjuk, hogy a wifi videó alkalmazása az osztályteremben, a tanteremben egyre inkább elterjedt. Ennek nagyon sok előnye van, hiszen így egy sztár tanár előadását föl lehet használni az osztályteremben egyszerre több helyszínen. Videokonferenciákat lehet lebonyolítani, ez az úgynevezett telepresence, tele jelenlét. Ennyit a oktatásról, de az otthoni hálózatokról, a hálózatok területéről is említhetnénk példát. Fontos megemlíteni a videó biztonsági rendszereket, illetve a 3D-s tartalmak is futhatnak Wi-Fi-n. A BBC előadója elmondta, hogy ez nem a közeljövőben esedékes. Nézzük, hogy mi a teendőnk. Forzs úr beszélt a 600 MHz-es nem engedélyhez kötött spektrumhoz. Mi a Cisco-nál az 5 GHz-es spektrummal foglalkozunk, és ennek az az oka, hogy ez egy azonnali és könnyű megoldást biztosít, méghozzá elég kevés munkával, hiszen a 2,4 GHz-en már működik a Wi-Fi, illetve 5 GHz-en is. A mi célunk, és globális szinten szeretnénk ezt megvalósítani, hogyha megnézik eh, Japánt, illetve az Egyesült Államokat, Nyugat-Európát, illetve még Indiát is bizonyos tekintetben, itt már van olyan spektrum, rendelkezésre áll olyan spektrum, amelyet 5 GHz-en a Wi-Fi is futtathat. Ezt szeretnénk kibővíteni. A zöld vonalak jelzik az egyik területet, ezt szeretnénk kiterjeszteni az 5,95 MHz-re. Azt hiszem, hogy a jelenlegi felhasználókkal ezt meg lehet osztani. Különböző mitigációs technikák alkalmazásával ez nem jelent majd interferenciát a közfelhasználással, azaz például a hadsereg munkáját nem zavarja. Összességében, összefoglalásképpen hadd mondjam el, hogy a mobil területe gyorsan fejlődik, exponenciális ütemben, és ezért bővíteni kell a szélessávú felhasználást, legyen az mobil, vagy pedig más fix hálózat. Az egészségügy az oktatás területén, de ugyanígy az otthonainkban. A szükségletek kielégítésére szükség van engedélymentes spektrumra, és ezért azt javasoljuk, hogy a parlament az RSPP esetében azt a hozzáadott értéket tudja biztosítani, hogy az 5 GHz-es allokációt biztosítja a Wi-Fi rendszerek számára, illetve ezt bővíti. Patrick Van Ifrik, Senior Manager Köszönöm. Patrik van Triké a szó. Köszönöm szépen Hökmark úr, és köszönöm a bizottság elnökének is, hogy meghívott ide ma. Ezen az ülésen a jövőről lesz szó. Én arról fogok beszélni, hogy a műholdak milyen szerepet játszanak itt. Először is. Ki vagyok én? a SESZ egyik tagja, 44 műholdunk van az egész világon, a SESZ rendszerben két cégünk van, az Astra és a World Skies, Luxemburgban van a székhelyünk, két órányira innen. Ezen kívül van székhelyünk Hollandiában, Egyesült Királyságban és máshol is. Szatellit kapacitást biztosítunk videóátvitelre, adatátvitelre, széles sávra, telefonálásra, mobil telefonálásra, kormányszolgáltatásokra, és az Astra műholdról biztosan sokat hallottak, 125 millió otthon térünk el. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Európában 17 műhold működik, különböző frekvenciákkal, a C, KU és KA frekvenciával. Hogy mutassam meg, hogy mennyire globálisak vagyunk, de mennyire Európára koncentrálunk az Astra keretében. Európából a világ más részével is össze vagyunk kötve. Nagyon fontos hangsúlyozni, és tudom, hogy ez nem könnyen látható, de a műhold szektor 75%-ból a szatellit kommunikációból áll, ez kb. 94 milliárd eurót jelent. A navigáció az egyik része, a másik a föld megfigyelés természetesen gazdasági szempontból sokkal kevesebbet képviselnek, mint a kommunikáció. A mai nap fő témája a jövő. Mi úgy gondoljuk, hogy a műhold a jövő facilitátora. A műholdak nagyon sok alkalmazásnak adhat otthont. Lehet egyszerűen csak kapacitást biztosítani velük, és azt hiszem, hogy mivel pontról multipontra tud elosztani, nagyon hasznos lehet. Ezen kívül internetprotokollokat tudunk visszacsonkolni, ezen kívül magas felbontású TV szolgáltatást tudunk nyújtani, ezen kívül hozzáadott értéket teremteni, nagyon fontos hangsúlyozni hogy igen, képesek vagyunk széles sávú szolgáltatást adni, erre jó példa az Astra 2. Ezen kívül a frekvenciák hatékony kihasználása a műholdak, jól használják ki őket. Hogy mutassam meg, hogy néz ki ez gyakorlatban? Itt például van egy műhold Európa felett egyfajta frekvenciával. De ugyanezt a frekvenciát máshol is használhatja, például Nyugat-Afrikában, vagy harmadjára is, Dél-Afrika fölött. Meg lehet ezt duplázni a polarizáció segítségével. Ez jól példázza, hogy milyen jól le lehet fedni sok területet, hogyha az új megközelítéseket veszük figyelembe, akkor azt látjuk, hogy többszörözni is lehet ezt. És ezt meg lehet ismételni földi két-három fokonként. Új és új műholdakat lehet szolgálatba állítani, és újra és újra fel lehet őket használni. Ezen kívül nagyon fontos, hogy azonnali teljes lefedettséget tudunk biztosítani, egy geográfiai területen, például Európában. Hogy szóljak néhány szót a széles sávról, bár gyors leszek. Tehát azonnali megoldás a digitális szakadékra. Hiszen bármely háztartást el tudunk érni, mindegy, hogy városban vagy vidéken. Nem számít és már ma is működik, és nem is túl drága. Ezen kívül azonnali lefedettséget biztosítunk, például az LTE technológia biztosításához, nagy beruházásokra lenne szükség egyébként. Aztán az időzítés, erről már beszéltünk azt, hogy ezzel át tudjuk hidelni a digitális szakadékot. Később lehet tágítani a sávokat. Aztán a széles sávot illetően nem túl drága, lehet egy ide-oda két megabájt per szekundumos széles sávú szolgáltatás, és ez a komputeres telefonálásra is igaz, és a magas, és a magas fogontású tévézésre is. Ezen kívül szerintem semmelyik más technológia nem tudja jobban szórni a videókat, mint a műhold. Megfelelünk az európai digitális agenda elvárásainak, már létezünk, elérhetőek vagyunk bárhol Európában. Folynak a fejlesztések, két-három megabitunk van, de a K, a SAT már a 10 megabitet is elérheti. Ami az innovációt illeti, úttörök vagyunk. Digitális tévé például egyik elsők voltunk 96-ban. A Canal Sattal Franciaországból, ahol ez elkezdődött, több mint 92% a műholdoknak digitális. Ezen kívül mindenki ismeri a HDTV-t, mindenki ezen akarja nézni a foci világbajnokságot, ez egy fantasztikus élmény. Talán azt hihették, hogy ez a távoli jövő. Pedig már lehetséges. Csak Európában nagyon sok tévécsatornát biztosítunk. Például a HDTV mellett a háromdimenziós tévé is egyre inkább népszerűbb. Ezen kívül fontos hangsúlyozni, vagy a kereskedelmi kommunikációra nagyon alkalmas, az EGNOS-ra például. Európa például összekötő pont lehet világ több része felé. De valamit kellene hangsúlyoznunk az RSCP keretében, hogy mi a kapacitást támogatjuk. Itt meg kell említenünk az ITU frekvenciákat. Három évig tart a megépítése, aztán nagyon sok ideig működik. Tehát ehhez nagyon fontos nekünk, hogy stabil legyen a jogi keret. Az európai törvényhozás és uniót illetően számunkra egy dolog fontos, a jogi stabilitás, kérjük, hogy ne változtassanak adhok módon a jogi környezetem, hiszen nem célunk az, hogy csak Európa élvezhesse a műhold szolgáltatást. A C sávot illetően, ahol Afrikában fakad az internet, nagyon fontos változásoknak vagyunk tanulni, illetve nagyon fontos, hogy teljesíthessük a szélesebb mindenkinek célkitűzést. Tehát mi nem kérünk új támogatást, csak a stabil jogi keretet. Ez segítene Európát, hogy elérhesse céljait. Ezen kívül a Cisco-t illetően végeztünk egy tanulmányt, azt mutatja, hogy a széles sávú kereslet nagy részét videó streamingelésre használják. Ha ez így van, akkor össze kell fognunk, nem szabad versenyeznünk. A videó, széles sáv és a műhold nagyon jól összeegyeztethető. Csak szeretném még hozzátenni, hogy holnap lesz egy SOA kerekasztal megbeszélés ebben az épületben. Köszönöm. Thank you very much. Felkeltette az érdeklődést, köszönöm. Köszönöm, hogy betartotta az idejét, meg hát főképp az előadást magát. Most meg Denis Leszkop professzori a szó, aki a Telekom Business School-ban kutató. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nehéz utolsónak szólni, hiszen már nagyon sok minden elhangzott, nagyon sok érdekes dolog, és a kollégám Zseráld előkészítette ezt a beszámolót a meghallgatásra. Egy másik nézőpontot választottunk, úgy döntöttünk, hogy egy olyan dologról fogunk szólni, amelyre már régen foglalkozunk, ez pedig a telekommunikációs belső piac. Nagyon sok dologban egyetértünk, a többi előadóval. Elsősorban egyértelmű, hogy a fogyasztók, illetve a vállalkozások egyre inkább használják a telekommunikációs szolgáltatásokat, a kommunikációs szolgáltatásokat, méghozzá mobil formában, az emberek pedig utaznak Európában, tehát átlépik a határokat, és végül is ebben a kontextusban kommunikálnak akkor is, hogyha vannak fix hálózatok, illetve van wifi, wifi hálózat, mégis a mobil hálózatot használják, például a HD, illetve 3G rendszereket. Azt mondhatjuk, hogy ez a mobiltelefon használat egy nagyon fontos elemként jelenik meg, olyan elemként, amely a mozgásszabadságot erősítheti meg Európában, és hozzájárul egy, egy wifi hálózat piac létrehozásához. És nagy valószínűséggel valóban egy ilyen belső piacot hoz majd létre, erről beszélünk a mai napon. Egy nagyon egyszerű példa, az Európai Unió olyan, mint 27 akvárium együtt, és ebben itt vannak ezek a kis halak, mint a, az intelligens autók, amelyek azonban nem tudnak átlépni a határokon a nem megfelelő spektrumkoordináció miatt. Ezért látni kell a kontextust, ezek a szolgáltatásoknak át kell lépniük a határt, a határokat, méghozzá mindenféle probléma nélkül, már ami a fogyasztót illeti. Nagyon fontos ez az üzleti vállalkozások számára, az üzletemberek számára, különösen a KKV-k számára, akiknek szükség van helyi, illetve regionális hálózatokra, valamint arra, hogy a tevékenységeiket kiterjeszthessék, hozzá kell férniük az információhoz, a katalógusokhoz, illetve illetve szükség van arra, hogy kiaknázhassák ezt a mobilitást. Ez azt jelenti, hogy megfelelő sebességet kell rendelkezésükre bocsátani, azért, hogy valós időben kapcsolatot tudjanak teremteni egymás között, ez pedig mindezt megfizethető áron kell biztosítani számukra. Ez azt jelenti, hogy ha egy telekommunikációs belső piacot szeretnénk létrehozni, például egy ma mobil hálózat tekintetében, akkor figyelembe kell venni a piac töredezettségét. Egy kicsit provokatív módon szeretnék szólni önökhöz, és ezért láthatják, hogy itt van egy franciaországi számla, 133 ezer euró egy mobil, egy mobil számla 2009-ben. Az elmúlt esztendőben William Harrison, egy angol tanuló, hallgató, kicsit nagymértékben használta a telefonját, és egy 8000 fontos számlát sikerült létrehoznia. Tehát látjuk, hogy túlságosan magasak az árak ezen a, ezért a szolgáltatásért. Három nagy akadály látunk a be, ezen belső piac kapcsán, bár ugye beszéltünk a spektrum megfelelő irányításáról. Tehát egyrészt ott vannak a költségek, illetve a díjak, ezek rendkívül magasak, amikor az ember utazik, tehát ö, megpróbálja kihasználni, megpróbálja igénybe venni a mobil szolgálatot. Ez egyrészt érinti a fogyasztót, de érinti a KKV-kat is, akik esetleg nagyon nehezen tudják kifizetni ezeket a számlákat, és ez megakadályozza őket abban, hogy határon átnyúló szolgáltatást nyújtsanak. Ahogyan többen is szóltak erről, a spektrum politika töredezettségének vagyunk tanúi, és ez azt jelenti, hogy a kapacitás tekintetében szabályozásra van szükség, hiszen le kell győzni ezeket az akadályokat. El kell gondolkodni például egy páneurópai engedély kialakításán, amely Európa szintű szolgáltatást biztosítana a spektrum kérdések mellőzésével, vagy kiiktatásával. Aztán a elektronikus kommunikációs piac eléggé zárt azért, mert 15-20 évre szóló engedélyekkel kell számolni, és nincs meg annak a lehetősége, hogy, a, hogy új felek belépjenek ebbe a rendszerbe, ezért az innovációt gátolja ez a rendszer. Más szóval nézzük, hogy milyen negatív hatásokkal kell számolni. Az első ezek közül az, hogy egyre inkább akadályozzuk a telekommunikációs belső piac kialakítását. Már elég régóta foglalkozom ezzel a területtel, tehát már a telekommunikáció kialakulása óta az ezzel foglalkozó csomagról még mindig beszélünk, de igazából nem hozott semmilyen eredményt. Egy másik gondolat a KKV-k számára rendkívül fontos ez a kérdés. Ahogyan elmondtam, lényeges az, hogy különböző szereplők létezzenek ezen a piacon, akik az innovációban előreléphetnek, és a piacon különböző elemeket hozhatnak létre. Beszéltem arról, hogy mennyire fragment, fragmentált ez a piac, illetve hogy hogyan alakul az árképzés. Ez lehetetlenné teszi azt, hogy a KKV-k megfelelően kiaknázzák ezt a rendszert. Egy anekdótával is szeretnék szolgálni. Egy kutatásnak voltam a vezetői, és azt látjuk, hogy vannak mérnökeink, akik ugye vezetőkkel dolgoznak együtt, nagyon sokan közülük egy olyan dologgal foglalkoznak, amely mindenkit érint, ez pedig az, hogy az új technológiák segítségével gondozást nyújtsunk az időseknek otthonaikban. Nos, ezek a kis szolgáltatások, határon átnyúló szolg, vállalkozások határon átnyúló szolgáltatásokat nyújtanak, azonban ez, ez azt jelenti, hogy nagyon sok betegnek szolgáltatást tudnak nyújtani. Ez az Egyesült Államokban sokkal könnyebb, mint itt Európában. Aztán van még egy negatív hatás, az alapvető jogot sérti ez, azaz a mozgás szabadságát, az, hogy nem megfelelően szabályozott ez a piac ami a jövőt illeti, illetve a jövőbeli kapacitást. Nos, mindig beleképzelhetjük magunkat a jövőbe, gondolkodhatunk azzal, arról, hogy mi lesz a következő évtizedben, illetve mi a helyzet az új generációkkal. Hogyan lehet az energiát hatékonyabban használni? Ugye itt a fenntartható fejlődésről van szó, amelyről nagyon sokat beszélünk. Az iroda, az otthoni tanulás, ilyen területekről beszélünk, illetve az egészségügy területét is megemlítette már az előző hozzászóló. hozzászóló. Beszéltem a, arról is, hogy 2001-ben egy telekommunikációs szabályozásról beszéltünk, akkor senki nem hitt ebben. Aztán ugye változtak a dolgok. Nagyon nehéz megítelni tehát, hogy mit hoz a jövő. Eljön az az időszak, amikor olyan dolgok kerülnek elő, amelyek lehetővé teszik az innovációt. Mindenképpen nagyon fontos, hogy a KKV-kat segítsük a jövőbeli politikánkkal, hiszen ők azok, akik az innováció motorját adják, és számukra egy olyan területet kell létrehozni, amelyben kísérletezhetnek tehát ennek megfelelő spektrumot kell biztosítani számukra. Természetesen minden a egységes belső piac, telekommunikációs piac kialakítása felé vezet, amely a pán-európai szolgáltatási platformon alapul, ez eléggé semleges formában használná ki a különböző lehetőségeket, és a fogyasztó egyszerűen kapcsolódhat a rendszerhez, és így hozzáférhet a szolgáltatásokhoz. Természetesen ki kell használni a lehetőségeket, a, a dividensben rejlő lehetőségeket, a digitális dividensben rejlő lehetőségeket. Ez arra is lehetőséget nyújt, hogy a jelenlegi zárt rendszert kicsit megbontsuk, és az innovációt elősegítsük. Ez a platform indulhatna azzal, hogy egy embrió formában létrehozza a telekommunikációs belső piacot, és véleményem szerint ezt az asztalon levő különböző politikák segítségével meg is tudjuk tenni, tehát a különböző szabályozási kérdések segítségével. Ugye az előző hozzászóló a dinamikus spektrumfejlesztésről beszélt, arról, hogy új szolgáltatásokat hozzunk létre, illetve a műholdas technológia kapacitásait kihasználjuk. Ugye erről szólt az előző előadás. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy más kérdések is felmerülnek. Sokan beszélünk a digitális dividendről, de nem beszélünk arról, hogy mit hoz majd a jövő. Véleményem szerint nem szabad figyelmen kívül hagyni a versenytársak által alkalmazott politikát, hiszen inkább lefelé orientálódunk, azaz a helyi árképzésre figyelünk oda, mindenki a saját országában, és ez nem feltétlenül helyes. Fontos tehát a rugalmasság kialakítása, amely a döntés segíti elő, és a legjobb szolgáltatást választhatják a fogyasztók. Ez egy másodlagos spektrumpiac létrehozását is jelenti, de jelenthet egy a spektrum közfel, közhasznú felhasználását is. Meg kell nyitni tehát a piacot, és ahogyan már elmondtam, Hogyha megnézzük a Google-t, a microsoft Microsoft-ot, az eBay-t vagy az Amazon-t, azt látjuk, hogy ezek, ezek kis vállalkozásokból indultak ki, és hatalmas eredményeket értek el. Fontos tehát, hogy a piac nyitott legyen, és így az új belépők ebben teret kapjanak, és fejlődhessenek el. Fejlődhessenek. Ezzel zárnám a felszólalásomat. Köszönöm. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. utolsó gondolata a Google-ról, Yahoo-ról, meg a többiről, amelyek KKV-ként indultak, és aztán óriásan nőttek, nagyon érdekes gondolat. Van egy svéd cég, a Spotify, ami úgy indult, hogy zeneszolgáltatásokat nyújtott, fizetős szolgáltatásokat. Radikális gondolat volt annak idején, de aztán nem ebből nagy, nagyon nagy siker, nem sikerült európai szinten nagy vállalattá kinőni magát, mert a szerzőjogok és minden egyéb szabadalmi jogok fragmentáltak. Amerikába költözött, ott lett nagyjá. Úgyhogy ezek a problémák mind érzékelhetőek. Most viszont megnyitnám a kérdések előtt a teret. Ha senki sem vállalkozik elő, egyelőre, akkor én kérdeznék valamit beszámolt eh, tapasztalatairól, meg beszámoltak arról, hogy hogyan látják e, ezen ágazat jövőbeli fejlődését. Összefoglalva azt mondta, hogy gyorsan változnak a dolgok, nem tudjuk mennyi fog változni, de mindenképp lépnünk kell, lépést kell tartanunk, és nagyon összetett az egész kérdéskör. És ironikusan fogalmazok, de nem, nem akarom az összefoglalóját kifigurázni, de végül is ennyit születünk le a, a dologból, gyorsan változik minden, és gyorsan kell lépnünk, de nem tudjuk, hogy nem nehezen látható át a helyzet. Tehát a szakértők sem látnak tisztán, ez azért kiderült. A, mégis az a reflexiók alapján, amelyek, amelyekről beszámolt, milyen irányban kéne mozdulnia a, azon irányelv javaslatnak, amelyet a bizottság fog kidolgozni. A plenáris ülésen a parlamenti képviselőknek két perc jut, önöknek ők most két percet adok, számoljanak be arról, hogy a jövőbeli jogalkotást mind irányba szeretnék irányítani, vinni. Válaszolnának ezekre? Abszolút, nagyon szívesen. A, a legfontosabb talán, és a javaslatom között utolsó volt ez, hogy az 5 GHz-es nem engedélyez kötött frekvenciakiosztást engedélyezzük. Ez egyszerűen megléphető volna a parlament segítségével. Többak van ennek. Nem beszéltünk sokat arról, hogy a, az engedélyezett frekvenciákból, ugye az RSPP nagyon fontos a jelenlegi határidők mellett, meg kell vizsgálnunk az engedélyezett frekvenciák további kiosztásának lehetőségét. Elnök, ön és a Cisco bemutatta ezt a emelkedő görbét, a mobil adatforgalom elképesztő növekedéséről számotudó görbét. Ma azonban a sebesség kérdéséről nem nagyon beszéltünk. Hát ez is egy vetülete a kapacitások kérdésének, a nagyobb sebességre való törekvés, meg igény, a 100 megabitos szélről beszélünk 2020-ra vonatkozóan. Ha megnézzük, hogy eddig milyen gyors volt a fejlődés, akkor bizony az, hogy 2020-ra a lakosság 50%-a 100 megabittal bírjon, nem is túl a törő szél Délkorában már 1000 megabit lesz a megabyte lesz az a, a adatforgalom elérhetősége a lakosság jelentős része számára, már mostanában. Tehát nézzük meg, hogy a frekvencia mely része van ma kiosztva, és a 800-as sávra vonatkozóan a bizottság javaslata hogyan illeszkedik majd a megnövekedett kereslethez. Nos, szerintem a sebesség nem csak a frekvenciától függ. A frekvenciát illetően nyilvánvaló, hogy minél szélesebb csatornákat kap az ember, annál gyorsabb az adatátvitele. Tehát minél több frekvenciája van, annál nagyobb a sebessége, de ennek vannak korlátai. A mobil oldalról a, H, a 4G technológia lesz a jövő szava, és hát nem 2020-ra, a 100 megabitet akarnánk elérni? Ez még nagyon messze van. A frekvenciák mellett azt hiszem, hogy nem csak az FTTH fontos, hanem a mobilnak a szolgáltatója is. A mesterkészülékhez közel kell maradnunk, és azt hiszem, ahogy a szál technológia fejlődik, akkor majd jobb sebességet érünk el. Köszönöm. Akkor Nift Drift úré a szó. Hát, hogy mind változtatnék? Szerintem nem kértünk sokat. Arra kértük az EU-t, hogy vegyék figyelembe a szélesebb kontextust, különösen telekommunikáció területén. A C, K, U, K, A sávokat használják a műholdak. A K, A sáv már nagyon régen a műholdaké, és most látjuk azt, hogy a végfelhasználónak is szolgáltatnak ezek a műholdak mivel nagyon hatékonyak a műholdak, mivel két-három fokot fednek le, és ott az összes frekvenciát, ezért nagy a jövőjük. De ami a 800 MHz-et illeti, számunkra ez túl alacsony, mind a magasságot tekintve az űrben, mind a frekvenciát tekintve, de ami a magas sebességet illeti a végfelhasználónak, Vodafone lefedik az Egyesült Királyság 90%-et, ez szép, csak mi a helyzet a 10%-kal? Mi lenne, hogyha olyan szál technológiát kapna az a 10%, hogy boldogulhassanak? Vagy, ahogy Gau úr is mondta, adják meg ezt az adatáramlást ennek az utolsó 10%-nak is elnök. Köszönöm. Leszkop úr. Sur la, sur la première question. Nos, ami az első kérdést illeti, ahogyan már elhangzott a bevezetőben, illetve az előadásomban, páneurópai engedélyekre, engedélyre van szükség, és így koordinált, harmonizált formában lehetne biztosítani ezt a piacot. Nagyon fontos az egységes belső piac gondolata, ezt itt meg kell őrizni, hiszen végül is ez Európa lényege. Ezért egy ilyen páneurópai engedélyt kell létrehozni. Aztán az, hogy ezt uh, hogyan alkalmazunk, hogyan értékesítjük, nos, uh, ez igazából nem a, a szabad forrású uh, fölhasználás, valahogy, valahogy egy fizetési módot kell találni, megfelelő szintet kell kialakítani. A piacot a szolgáltatás irányába kell elvinni, hiszen ez hoz előnyöket. Ez lenne tehát az egyik első elem. Ezen kívül lehet, hogy egy olyan, egy megfelelő engedélyrendszert lehetne létrehozni, és itt a SESZ kollégával értek egyet. Vannak olyan területek, amelyek nehezen elérhetőek, itt itt valóban a műholdas technológia kiváló lehetőségeket nyújthat. Osztom tehát a kollégám az előző felszólaló véleményét ezen a területen. Thank you very much. Köszönöm. Van-e még valaki, aki kérdezne, vagy hozzászólna? If not. Ha nincs, akkor megköszönjük előadóinknak e gondolatébresztő eszmecserét. Nekem is van egy sor olyan rövid reflexióm, amit most azért elmondanék A felmerült annak, hogy az igénye, hogy a rövid hullámhosszú wifi és egyéb közfelhasználású frekvenciák, frekvencia szabályozása Hát, hogy ezeket megvizsgáljuk, ezeket a lehetőségeket. A páneurópai szolgáltatásokról szóló vita is üdvözlendő. Szerintem is egy irányba kéne tovább lépni. Erre vonatkozóan van is, van is szándék, megragadható, hogy lehetőség, lehetőséget biztosítsunk ezen irányba való tovább lépésre. Lehetőséget a kiadva engedélyek kiadásával, összekapcsolva szolgáltatókat, pán-európai piac jön létre. Nagy, nagy előrelépés van ez. Aztán felmerül a kérdés annak, hogyan lehet elég frekvenciát megnyitni. Van olyan érzekeltő egy tendencia, és ezt inkább a most folyó vitához vonatkozóan mondanám, jelentésemet a szakbizottság elé február végén tárom majd, és várom is a hozzászólásaikat. A dicsérő szavakat az főképpen. Ám a legfontosabb, hogyha ez a, az a forgalom növekedés megvalósul, és a le, legjobb lehetőséget ki akarjuk használni, a lefedettség, a sebesség terén, akkor meg kell vitatnunk azt, hogy hogyan lehet jobban megnyitni az ágazatot Európának. Összesen 1200 MHz-re az volna szüksége erre a sávra. Most a 800-asról beszélünk, meg az 500-as, 500 MHz-ről is afelé is mozgunk. Tudjuk, mi történt az elmúlt években. Aztán nőtt a forgalom. Ám mi történik, hogyha a szolgáltatások is növekednek? új eszközök lépnek be. Elképesztő volt számomra, amikor az okostelefonok használata és, és kapacitása megnövekedett a mobil adatforgalom, aztán az iPad belépésével még nagyobb tere nyílt a eszközöknek. És az iPhone, az iPad, meg az okostelefonok nyilván nem az utolsó, nem az utolsó állomásai a fejlődési folyamatnak, lehet, hogy a csúcsa a technológiának, de lehet, hogy tovább, további csúcsok törekszik a technológia. Én nekem sem ezt jóstom, és akkor meglátjuk, mi lesz majd. Ön említette a, az otthoni felhasználás és a különféle felhasználási formák növekedését, akár a gépek közötti kommunikáció, internet. Azt tudjuk, hogy nem tudjuk. Azt mondjuk tudjuk, hogy hatalmas változások örvényében vagyunk. Lehet, hogy csak a kezdetén vagyunk. Néha úgy érzem. Amíg emlékszem, amikor a fekete-fehér tévét elképedve néztük, és ott rettenetes változások álltak be. Pedig olyan sok idő nem is telt el. A bbc is kollega biztos egyetért velem ezzel. Hogy gyors, nagyon gyors a változás. Kérdés, hogy fel tudunk-e készülni ezekre? a gazdaság, az ágazatok, amelyek leginkább kivannak téve. Megismétlődik az, ami 80-as, 90-esekben a GSM technológia terén. Lehet, hogy hasonló forradalmi változásoknak vagyunk a, az elején. Úgyhogy figyelemmel kell legyünk mindezekre a folyamatokra. No, ezzel az árszóval elköszönnék önöktől, köszönöm, hogy eljöttek. A az itt ülő szakértőknek is, meg az előző előadóknak is, ügyelem, hogy kiár a taps.